I hope you can all hear me from here. This is my very second day at work in the building of European Parliament and it feels Kedves kollégák, második napja, hogy újra az Európai Parlament épületében dolgozhatok, nagyon jó érzés, remélem, hogy egyszer mindannyian itt leszünk majd. Először technikai információkkal kezdeném. Az interakciót most másodjára használjuk az Employment Bizottságban, Következő nyelvekre tolmácsolunk, tehát magyarra is biztosítunk tolmácsolást. Csak azt szólhat hozzá, aki előzőleg jelezte, hogy szeretne hozzászólni az üléshez. Sajnos módon, mivel ezt a platformot használjuk, távolból, távrészvetéllel zajlik az ülés, ezért spontán reakciókra nem lesz lehetőség. A lehető legjobb hangminőségre törekszünk, ezért kérek mindenkit, hogy hallgítsa a mikrofonját, amikor éppen nem beszél. A passzív résztvevőket arra kérjük, hogy kamera, mikrofon nélkül kövessék az ülést passzív üzemmódban. Hogyha túl sok a résztvevő, akkor esettől magacskodik a rendszer, akkor arra fogjuk kérni a passzív részvevőket, hogy ők lépjenek ki az ülésről, annak érdekében, hogy az aktív résztvevők munkáját ne nehezítsük. az embereket megfertőző biológiai ágensként besorolandó covid 19 el kapcsolatos Európai Bizottsági Javaslat az első témakörünk. Stefan Olszont üdvözlöm, aki foglalkoztatásügyi főigazgatóságról érkezett közül, és a technikai bizottságban elnyert formájában fogja bemutatni a javaslatot. Az végrehajtás irányelv elfogadására, amennyire tudom, még nem került sor. Tehát csak a háttérinformációra, illetve az eljárásra kérem, hogy koncentráljon. Reméljük, hogy ez a mai eszmecsere hozzájárul ahhoz, hogy a technikai szintű egyeztetést jobban értsük, és a végrehajtási irányelvet is jobban érthetjük így, hogyha júniusban a biztosok kollégiuma ezt elfogadja. Most pedig megadom a szót Stefan Olsonnak. Kérem, hogy próbáljon 8 percbe sűríteni a mondani valóját. Parancsoljon, mi a szó? Okay, so I received information that Mr. Olson is not connected. I... Olson úrnak nem sikerült kapcsolódnia, ezt az információt kaptam, nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges. Talán valaki a kollégái közül itt van velünk az interneten keresztül. Az Európai Bizottság részéről van valaki, aki virtuálisan vagy itt a teremben jelen van velünk? Okay, short break now. Akkor rövid technikai szünettel kezdjük. Megvárjuk, hogy Olszon úr kapcsolódjon.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 szorít minket az idő, kb. 8 percet szentünk önnek prezentációjára, ebbe kellene belesűríteni, hogy mindazt az információt, amit szeretne velünk megosztani. Ezt követően pedig kérdések következnek, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide erre a virtuális ülésre. Ahogy önök is jól tudják, az Európai Bizottság még nem fogadta el ezt az irányelv tervezetet. Ezért óvatosan kell fogalmaznom, hiszen én hivatalnok vagyok, és a politikai feletteseim nem hozták meg a döntést a munka egészségügy kérdésében azt fontos hangsúlyozni, hogy erős, de bonyolult keretről beszélünk, egy nagyon átfogó irányelv a munkáltatóra rója azt a felelősséget, hogy kockázatelemzést végezzen, amely alapvetően a megelőzést érinti, és a munkáltatónak el kell ezt végeznie a munka körülmények eh, figyelembevételével, illetve az ennyi munkavállalók eh, figyelembevételével. vételével. Roppant fontos ez a kötelezettség, főként a mostani nehéz időkben, ezért már a válság elején el felszólított a felelős biztosunk az oksát, hogy megfelelő iránymutatásokat készítsen, hogy a munkába való visszatérést megkönnyítsük. Ezek gyakorlatias iránymutatások a munkáltatók számára, annak érdekében, hogy minden lehetséges módon védjük a munkavállalókat. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni azt is, hogy a kockázat elemzés vonatkozó elvek ugyanolyan, ugyanannyira, sőt, lehet még jobban érvényben vannak, mint korábban. Az Európai Parlament az elmúlt évek során sokat foglalkozott a vegyi anyagokra vonatkozó szabályokkal, és a januári szociális pillérrel kapcsolatos nyilatkozatban is a vegyi anyagokkal kapcsolatos munkánkat külön hangsúlyoztuk, Spit biztosunk pedig kívánja majd folytatni a munkát, remélhetőleg már a nyári szünet után jön a következő erre vonatkozó bejelentés. Egy másik fontos irányelv, ez a biológiai ágensekre vonatkozó irányelv Ez elsősorban a biológiai szerekkel vagy anyagokkal foglalkozókra vonatkozik. Egy roppant bonyolult komitológiai eljárásban kell és lehet ezt bármiféle módon megváltoztatni ennek az irányelvnek a frissítését kérték télünk, éppen ezért feltettük a kérdést, hogy sürgőse, illetve meg kik a kockázati csoportok. Azt választ kaptuk, hogy sürgős és a hármas kockázati csoporthoz kell, hogy tartozik. A WHO, az Európai betegségmegelőzési központ, illetve a szociális partnerek a szakszervezetek főként a négyes kockázati csoportot szerették volna. A Technical Progress bizottságot, tehát a technikai előrelépéssel foglalkozó bizottságot összehívtuk, és itt az a döntés született, hogy a hármas csoportba soroljuk majd ezt. A szakbizottság ülését követően, ahol is egyhangú döntés született arra vonatkozóan, hogy valóban a hármas kategóriába soroljuk ezt be. Reméljük, hogy június 3-án a biztosok kollégiuma is meghozza az erre vonatkozó hivatalos döntést június 3-át követően, amikor az elfogadásra kerül, ekkor lehet majd a megfelelő fórumon elfogadni vagy elutasítani ezt a javaslatot. Amennyiben ez elutasításra került, a, kerül, akkor az Európai Bizottság ö, ö, visszavonja ezt a javaslatot, és magát az aktust határon kívül helyezi a tagállamoknak. öt hónapjuk lesz arra, hogy ezt tetültessék a gyakorlatba, tehát leghamarabb ősz közepén léphet ez egyébként is életbe. Nem akarom tovább lopni az önök idejét, inkább konkrét kérdésekre válaszolnék, hogyha nem bánják. Köszönöm szépen, abszolút egyetértek, mert nagyon sok időt vesztettünk az elején a technikai problémák miatt, és nagyon sok kérdés és észrevétel merült fel, nagyon sok képviselő szeretne hozzászólni ehhez a témához. És ezért meg is kezdjük az első kérdéskört. Első kérdezőnk a néppárt képviseletében, Hetman úr parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Uh, the... Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Olson úr, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni ezt az összefoglalót. Hát az biztos, hogy a munkahelyi egészség és biztonságra vonatkozó szabályok most még fontosabbak, a lehető legfontosabbak, hogy megvédjük a dolgozókat és korlátozzuk a vírus terjedését. Már tudjuk, hogy a SARS-CoV-2 például nagyon fertőző, ezért hozzá kell tenni a melléklethez. Azt hiszem, hogy ezen egyetértünk, ebben egyetértünk mindannyian. Mindenképpen támogatnunk kell a tagállamokat annak érdekében, hogy az irányelv rendelkezéseit mielőbb át tudják ültetni. Tehát még akár az öt hónapos időszak előtt. Azonban ahhoz, hogy az Európai Parlament tájékozott döntést tudjon hozni, szükséges, hogy világos háttérinformációval rendelkezzen. Azért, mert mindennek komoly következményei lesznek nagyon sok európai dolgozó munkakörülményeire és biztonságára a munkahelyen. Tehát e tekintetben kérdezném öntől, hogy tudna-e részletesebben beszélni arról, hogy mi a különbség a hármas és négyes fertőzési csoport között tehát ne csak az érvelést szeretném meghallgatni, a döntés mögött álló érvelést, hanem azt, hogy mi a különbség, és azt is, hogy mik a gyakorlati következményei ennek a dolgozókra és a munkaadókra is. Tehát mondjuk annak, hogy ha a szárszot a harmadik, és nem a negyedik kategóriába helyezzük. Tehát ezt tudná-e tisztázni a bizottság? Milyen hatással lenne ez például a kutatásra a vakcinával kapcsolatban? Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Elnézést kérek, nagyon fontos információt felejtettem elmondani. Mindenkinek kettő perce van, hogy az észrevételét megtegye, vagy a kérdését feltegye. Jongerius asszony következik a szocialista frakció képviseletében. Parancsoljon! Nem halljuk Jongérius asszonyt, nem tudom, hogy sikerült-e. Most működik. Now we can hear you, you can go ahead. Halljuk Önt, asszonyom, úgyhogy elkezdheti a hozzászólását. Hello, hello. Okay, there is uh, some technical problem. We'll get back to... Rendben, van itt uh, valami technikai probléma, úgyhogy Jongérius asszonynak majd átadjuk a szót uh, később, de Brüné asszonyt szeretném akkor felkérni a Renew frakcióból, amíg a technikai problémát megoldjuk. Madame Brunet, vous pouvez appuyer sur le bouton speak. Brüné asszony, legyen szíves, nyomja meg a speak gombot. Igen, megtettem. Most hallanak? Igen, tökéletes. Rendben van, köszönöm szépen. Akkor én először is szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy eljött ide a bizottság ülésére. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament a demokratikus szerepét, a társ jogalkotó szerepét betölthesse azt hiszem az egészség az mindannyiunk szemére nagyon fontos és prioritás, különösen most a járvány idején és nagyon oda kell figyelnünk a dolgozók aggájaira, különösen az egészségügyi szektorban dolgozók aggájaira, mindegy, hogy a kórházakról, vagy a nyugdíjas otthonokról, vagy más helyszínekről van szó. Az elmúlt hónapokban ugye nagyon sok aggály merült fel, és nem csak ezekre kell reagálni, hanem garantálni azt, hogy a védelmet a vírusra szemben megfelelően biztosítjuk nekik. Ami a kategorizálást illeti, tehát hogy hova soroljuk be hármas vagy négyes csoportba, szerintem nem hathat ez ki a kockázatkezelés gyakorlati megvalósulására. Ugye a harmadik kategória az csak a minimumot írja elő, azt, hogy a megelőzés hatékony legyen. Számunkra fontos, hogy garantáljuk, hogy ez megfelelő, tehát ez a kérdésem a bizottság felé, Olszon úrhoz, hogy ez így garantálható-e. A másik, ugye ön utalt arra, hogy az irányelvet felül lehetne vizsgálni, tehát ez is egy lehetőség. Nem tudom, hogy e- ebben az esetben be lehetne e- emelni a addig nem látott ugye járványok helyzetét, tehát be lehetne emelni a szövegbe a járványok esetét. És a következő kérdésem pedig, hogy lenne-e az Európa, Európai Uniónak egy új stratégiája a munkahelyi biztonságra vonatkozóan, tehát most ezt ki kellene dolgozni, nem csak a járvány miatt mondom, hanem a pszichológiai társadalmi kockázatok miatt is, amelyek ebből a járványból származnak. Köszönöm szépen, és most megpróbálunk még egyszer Jongérius asszonynal kapcsolatot teremteni, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem világos, hogy minden dolgozó megérdemli, hogy biztonságos és egészséges körülmények között dolgozhasson, erről mindenki meggyőződött, és ez ugye a koronavírus idején még fontosabb. A bizottsághoz három kérdésem lenne. Az első az az, hogy az Európai Bizottság egyetérte velem abban, hogy minden dolgozót meg kellene védenünk az egészségügyi szektorban, Európában, attól, hogy a vírussal találkozzon. A második kérdésem Olszon úrhoz. Az ő becslése szerint mennyire áll rendelkezésre a hatékony megelőzés és kezelés azon dolgozók esetén, akik megfertőződnek? El tudja mondani Olszon úr, hogy vannak-e hatékony megelőző intézkedések, vagy van-e hatékony kezelés, vagy sem? És ez elvezet engem a harmadik kérdés, kérdéshez én nem látom, hogy milyen magyarázatot talál arra Olson úr, hogy a COVID-19 ne a négyes kockázati csoportba kerüljön. Tehát az, hogy a szakértők ezt mondják, számomra ez nem elég, engem ez nem győz meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig az ID frakció képviseletében Lízi asszonynak adom meg a szót. Buongiorno, Presidente. Jó napot kívánok, elnök asszony, mondja Lidzi asszony. Én azt szeretném mondani, hogy ami a biológiai anyagkockázatát illeti COVID-19, én ezt strukturális rendszerkockázatnak tekinteném, nem csak kivét, kizárólagosan a munkahelyre korlátoznám a figyelmet, hiszen teljesen mindegy, hogy milyen tevékenységet folytatta dolgozó, nem muszáj az egészségügyben lennie, ez kockázatot jelent. Tehát ezért a hármas csoportba tenném be, nem pedig egy negyedikbe. Szerintem nem hiba ez, nem alulértékelés. Kérdezem, hogy tudna-e pontosabban fogalmazni, hogy milyen dokumentumok alapján döntötték el azt, hogy a SARS-CoV-2 nem okoz túl nagy kockázatot ahhoz, hogy a másik kategóriába sorolják. Vannak-e terápiák már, van-e kezelés erre? A WHO szerint nem teljesen kezelhető ez. A spanyol újságokban kiderült, hogy volt egy kétnapos csúcs, ugye, ami február 18-án indult, az ECDC a konzultatív tanács tagjaival tartott egy konferenciát, tehát a közegészségügyel foglalkozó szakemberek ültek össze, és úgy tűnik, hogy ők minimalizálták, csökkentették ennek a, alulbecsülték ennek a járványnak a veszélyességét. A két nap jegyzőkönyvéből kiderül, hogy tényleg nem sokat foglalkoztak ebből. Az egész záró dokumentumnak csak egy icipici részében foglalkoznak a COVID-19-el az egyes mellékletben szerepel egy lista az érintett foglalkozásokról. Itt szerepel az egészségügyi szakma is, és az szerepel a szövegben, hogy a kórházak és a nyugdíjas otthonok olyan helyek, ahol a fertőzések száma nagyon nagy volt. Az irányelv módosítása, tehát a biológiai anyagokra vonatkozó irányelv módosításának erről a körülményről is, ezt a körülményt is figyelembe kellene vennie és szeretnék még arra is emlékeztetni, hogy a dolgozók számára megvannak a megfelelő védelmi rendelkezések egészségügyben is, de ezek egyelőre hiányoznak. Gyakorlatilag a tagállam között, tagállamok között rivalitás, verseny alakult ki a hiány miatt. Köszönöm szépen a választ. Köszönöm szépen. De Szuter asszony következik a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm uh, Olson úr hogy a rendelkezésünkre áll, és konkrét kérdéseket szeretnék feltenni a jelenlegi eljárással kapcsolatban, tehát ugye csak felülvizsgáljuk ezt. A hármas cikk egyes pontjában az szerepel, hogy az irányelv olyan tevékenységekre fog vonatkozni, ahol a dolgozók biológiai anyagokkal kerülnek kapcsolatba a munkájuk miatt, tehát ez nem kockázat megközelítés, kockázat alapú, tehát nem risk-based, hanem hazard-based based veszélyalapú megközelítés. A 3-as, 4-es között, kategória között különbség van, itt olyan vírussal állunk szemben, amely gyorsan terjed a lakosság körében, és egyetértek a kollégáimmal, hogy egyelőre azt ugye tudjuk, hogy súlyos betegséget okoz ez a vírus, és tudjuk, hogy nagyon nagy a kockázat az idősek számára, illetve az olyan személyek számára, akiknek egyéb egészségügyi problémáik is vannak. Ez a hatos mellékletben szerepel. Tehát engem igazán foglalkoztat, hogy a bizottság a besoroláskor milyen, kategóriá, milyen szempontokat vett figyelembe, tehát mikor ezt a harmadik kategóriába sorolta be, tudományos vagy jogi vagy egyéb szempontokat vett figyelembe a jegyzőkönyvet ugye közzétették, akár a Lömondot is idézhetném, mert ott is közzétették, itt láthattuk, hogy a bizottság oldaláról elhangzott, hogy ezt hogy nem lehet az, hogy a vírus besorolása akadályozza az Európai Unióban működő laboratóriumok életbevágó munkáját. Tehát ugye a hármas kategória az sokkal magasabb befektetést igényel, mint a kettes. Nem tudom, hogy a bizottság tudományos vagy gazdasági érvekre alapozta a besorolását és van még három rövid kérdésem, vagy kettő. Az egyik az ön véleménye szerint hogyan tudjuk megvalósítani a dolgozók védelmét a vírussal szemben, és én ide a megelőzést is értem, ahogy ezt több kollégám említette. Önök hogyan fogják a hatos preambulum bekezdést megfogalmazni? Mert ugye a, a konferencián ezt is tárgyalták, és az én és én kérdéseim és Jongerius asszony kérdései már elkerültek a bizottsághoz. A múlt héten elküldtük őket írásban, úgyhogy remélem, hogy a bizottságtól írásbeli választ is kapok. Rafászka asszony következik az LCR e képviseletében, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy az Európai Bizottságnak köszönetet mondjak az elvégzett munkájáért a szövegtervezeten. Ugye most sürgősségi eljárásban dolgozunk, ami szerintem megalapozott. A biológiai anyagokra vonatkozó irányelvet 2009-ben elemeztük, és ahogy Olszon úrtól hallottuk, nem volt könnyű ez a munka, nagyon sok időt igényel, és mindig le vagyunk maradva egy kicsit. Senki nem gondolta volna, hogy egy ilyen súlyos válság vagy járvány megjelenik. A hármas, be, hármas mellékletben a listában más is szerepel, más patogének is szerepelnek, amelyek egyébként patogéneknek minősülnek, de a kettes csoportba tartoznak. Mi a számunkra fontos? fel kell, hogy tegyük magunknak a kérdést, hogy ezt a biológiai anyagot hova soroljuk be. A hármas csoportba tartozzon ez, vagy a négyes csoportba. Nézzük meg a definíciót, hogy mi a különbség a két csoport között. Ugye az előttem szóló felsorolt bizonyos érveket, és van még egy dolog, amit itt el kell mondani. Általában azt mondjuk, hogy van profilaxis, tehát hogy van kezelés, hogyha a hármas csoportba soroljuk ezt be, ha a négyes csoportba soroljuk ezt be, akkor nincsen hatásos kezelés, ami elérhető. Az én kérdésem ezek alapján tehát a következő. A tagállamok valóban kifejezték a szándékukat, hogy ezt a hármas csoportba soroljuk, és csak a szociális partnerek, tehát a szakszervezetek voltak ellene, akik a négyes csoportot szerették volna? Nem volt a kétségeik a besorolás felől? Tehát tényleg készen állunk arra, hogy ezt most már kimondjuk, hogy van hatékony kezelés erre? Nem tudom, hogy a tagállamok között nem volt-e kétség. GUE frakció képviseletében Willumsen képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a megfelelő védelmet mindenképpen biztosítani kell. Egyébként a társadalmat nem lehet újra a karanténból kihozni, mert annak a kockázata merülhet fel különben, hogy újra mindent le kell zárni. A dolgozókat nem szabad kockázatnak kitenni, mert az egész társadalmat kockázatnak tesszük ki emiatt, tehát szerintem életbevágó, hogy a COVID-19-et a négyes csoportba soroljuk be, ahogy egyébként ezt az Európai Szakszervezetek Szövetsége is elmondta. A COVID-19 teljesen világosan nagyon fertőző, láttuk, hogy mennyi kárt okoz, hogyha kikerül az ellenőrzésünk alól. A munkahelyek lesznek azok a helyek, ahol mindenki a leginkább ki van téve a fertőzésnek, ahogy a társadalmi élet újra beindul. Tehát szerintem a dolgozók egészsége és biztonsága kellene, hogy legyen az első prioritás. Mivel eddig a bizottság úgy döntött, hogy a COVID-19-et a hármas csoportba sorolja, én azt szeretném megkérdezni öntől, amit ugye több más kollégám is már megkérdezett, hogy miért járnak el így, és az érdekel engem, hogy nem aggódnak önök, amikor a COVID-19-et a hármas csoportba sorolják? Nem gondolják, hogy a rossz jelzést küldik a világ felé? És nem gondolják, hogy veszélyeztetik azt, hogy a karantént meg lehessen szüntetni? Nem kellene mégis inkább a legmagasabb szintű védelmet választanunk a dolgozók számára ezeken a munkahelyeken? Tehát ez a kérdésem, és én nagy érdeklődéssel várom a válaszát, mert szerintem ez életbevágó. Itt nem csak több millió dolgozó egészségéről és biztonságáról van szó az Európai Unióban, hanem az összes ö, állampolgárról, tehát a társadalmakról az EU-ban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez volt az első kérdéskor, most pedig a, vá- a válasz következik. Olszen úr, 8 percet tudok ismét adni a válaszra, kérem, hogy az EMPL tagjainak kérdésére válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kérdéseket. Attól tartok, hogy az első válasz, amit adhatok, egy kicsit bürokratikus jellegű, én magam is bürokrata vagyok. A komitológiai járásban a különböző lépéseket követjük, és a 27 szakértő meghallgatásakor úgy kell eljárnunk, hogy meghallgatjuk a tanácsukat, és ezt megfogadjuk. Ez tehát a folyamat. A bizottságnak nincs más lehetősége. Azt kell javasolni a bizottságnak, amiben, amit a szakértők tanácsolnak. Ebben az esetben egyhangú döntésről, tanácsról beszélhetünk. Azt hiszem, hogy Németország volt az első tagállam, amely elindított ezt a folyamatot, tehát hármas kategóriába sorolta a betegséget. Tudom, hogy ez egy bürokratikus, eléggé papírízű válasz, de hát ez a munkánk, így járunk el. Így alakult ki ez a javaslat. Elnök még nehezen tudok erről a javaslatról most beszélni, és azt mondták nekem, hogy ha lehet, akkor ezt kerüljem el de miután érzem, hogy itt eh, komoly aggodalmak eh, merültek fel, és tényleg érdekli a képviselőket, hogy eh, milyenek a háttere, azért megpróbálkozom. Ahogy a bevezetőmben ezt említettem, Schmidt biztos úr és a bizottság mindent megtettek azért, hogy a lehető legjobb iránymutatásokat fejlesszük ki, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem adunk olyan jelet ezzel, hogy a kockázat elemzésnek erősebbnek kell lennie, mint bárkor, bármikor. Ugye a laboratóriumok, az élelmiszerboltok, a kórházak, ezeknek mind, mind el kell végezni a kockázat elemzést. Ez egy nagyon fontos dolog. Aztán, ha megnézzük magát az irányelvet, és miután részletekbe nem tudok menni jelen esetre vonatkozóan nézzünk egy másik példát. Az év, a múlt év végén egy irányelvet frissítettünk fel, és alapvetően a szakértők megvizsgálták az összes lehetséges szempontot, tehát egy nagyon lapos felülvizsgálatról van szó, és az egyik képviselő arról beszélt, hogy hogy a vírusnak nagyon súlyos következménye is lehetnek, tehát a súlyos betegségeket is okozhat, ez a hármas kategória, tehát okozhat súlyos betegséget, a négyes kategóriában pedig az áll, hogy mindenképpen súlyos betegséget okoz. Ez azt jelenteni tehát, hogy ha aki elkapja ezt a vírust, az minden esetben beteg lesz. Gondolom a képviselők is pontosan tisztában vannak a, azzal, hogy miről van szó. A betegség súlyosságáról, a terjedés módjáról szól a kategorizálás. Egyeztettünk tehát a, kép, tehát a szakértőkkel, és ez egy globális besorolás. Az egész világon ugyanúgy vélekednek erről, más országokban is. Aztán hogyha áttérünk arra a témára, hogy mi lesz mindennek a hatása, mik a következmények. Most szerintem nem abból kéne kiindulni, hogy mit írnak az újságok, mert bizony nem mindenről számolnak be pontosan. Amikor amikor tehát a következményekről van szó, azok egyértelműen elternek az 1-es, 2-es, illetve a 3-as, 4-es kategória között. A 3-as kategória nagyon súlyos következményekkel jár. Ez azt jelenti, hogy védőfelszerelésekre van szükség, stb. stb. Ez is az irányelv része. Itt a 3-as és a 4-es között a különbség a kórházakra vonatkozóan, vagy más helyszínekre vonatkozóan. Nem túlságosan nagyok a különbségek. A legnagyobb különbség valójában a kettes és a hármas között van. Tehát a kettes, hármas között sokkal nagyobb az eltérés, mint a hármas, négyes között. Németországban nagyon sokat vitatkoztak erről, hogy pontosan milyen legyen a besorolás, de végül a hármas kategória mellett döntöttek. Aztán az oltás kérdése is fölmerül. Mikor komitológiai eljárást végzünk, akkor nem hatás tanulmányról van szó, túlságosan sok információnk nincs, de ha megnézzük az irányelv részleteit, akkor a 3 és a 4-es kategória között valójában a, a laboratóriumok számára nagyon nagy a különbség, vagy eltér, ezen, a laboratóriumok számára a legnagyobbak az eltérések, tehát sokszor opcionális intézkedésekről van szó a hármas kategóriában, és, és kötelező intézkedések a négyes kategóriában. Olyan dolgokról van szó, amelyikkel valójában én sem vagyok tisztában, például negatív leveg, légnyomás, különböző légszűrők, ezekkel én sem vagyok pontosan tisztában, de ilyen kérdésekről van szó. Úgy tűnik, hogy az egész világon csak 50 olyan laboratórium van, amely egy négyes kategóriás vírusra föl vannak készülve ilyen szinten. Ebből kevés van Európában. Tehát a besorolás ilyen szempontból is fontos, hogy milyen következménye is lesznek. Ugye a szimbolizmusról is szó volt. Nos, amikor szimbolizmusról beszélünk, ne felejtjük, hogy a besorolásnak nagyon súlyos következményei lehetnek az oltás kidolgozására vonatkozóan is. Próbáltam válaszolni tehát az oltásra vonatkozó kérdésre. Nos, úgy látjuk, hogy jelenleg vannak négyes kategória besorolások, olyan esetben is, amikor van már olyan vírusokra vonatkozóan is, amikor már van oltás, illetve a hármas kategóriába tartozik a SARS 1-es is, ahol ugye nincs oltás, tehát nem ez dönti el a besorolást, hogy van-e oltás, vagy nincs valójában. Bruné asszonynak volt egy nagyon érdekes hozzászólása. Erről még nem tudtunk valójában beszélni, nem tárgyaltuk ezt meg, mert olyan gyorsan alakult ki az, ez a járvány, olyan hirtelen, és olyan sok problémával kezd, kellett egyszerre megküzdeni, hogy ezt még nem igazán tudtuk kidolgozni. Az a kérdés, hogy a jelenlegi jogszabályok megfelelnek-e a mostani valóságnak, erről megbeszélni kell. Tudom, elnök asszony, hogy az összes kérdésre nem tudtam válaszolni, de nem szeretném tovább rabolni az idejüket, úgyhogy itt abba is hagynám. Köszönöm szépen. Jó, következik a második kérdéskör, és talán a végén tud még válaszolni egyéb kérdésekre is, azokra is, amikre nem tudott az e- most válaszolni. Danielson úr teszi fel az első kérdés a második kérdéskörben. Parancsoljon. Danielson úr. Itt vagyok, hallanak? Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Számomra egy dolog egyértelmű, az ember elolvasta az irányelvet, ennek ez alapján a Covid a Covidot a négyes csoportba kell e, besorolni, mert nincs oltás, és azt is egyértelműen kimondja az irányelv, hogyha nem egyértelmű, e, hogyha nem biztos, nem vagyunk biztosak abban, hogy a hármas vagy a négyes kategóriába sorolunk be valamit, akkor mindig a magasabbba kell. Én azt gondolom, hogyha így döntött a bizottság, vagy ezt javasolja a bizottság, akkor egy magyarázatot kell ehhez fűzni, egy olyan magyarázatot, amit mi a társjogalkotók is elfogadunk. Milyen kategóriák alapján sorolták be a vírust? Ez az első kérdésem. Nyilván nem csak az irányelv számított. Mely szakértőkkel egyeztettek? Tehát ki volt ott a szakértői ülésen? Csak közegészségügyel foglalkozók, szakértők ezek, mással is foglalkozó szakértők ezek, és hogyha a hármas kategóriát használjuk a laboratóriumokra is, akkor ezt kérem szépen, ezt ki kell fejteni. Kérdezem a bizottságtól, hogy miért nem lehet a rugalmassági záradékot használni ebben a, ebben a javaslatban. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Burglers kolléga, parancsoljon, ön következik. Köszönöm szépen. Tisztelt bizottsági szakértők, tisztelt kollégák! Sokszor beszélünk arról, hogy ez a válság kiváló alkalom arra, hogy valami újjal, valami jobban előálljunk. A szociális dimenzió sajnos az Európai Unióban még eléggé le van maradva, ezért nagyon fontos, hogy az emberek egészségét és életét az első helyre tesszük. Sajnálatosnak tartanám, hogyha ezt a lendületet elveszítenénk. Véleményem szerint ez a, nem, nem jelenti sem a közegészségügy érdekeinek figyelembevételét, sem a munkavállalók érdekeinek figyelembevételét, hogyha ezt így kategorizáljuk. Ez egy olyan betegség, amely, még mind, amely ezért kapcsolatban mindig nagyon sok az ismeretlen, nem igazán van meg a gyógymód sem. Büszke vagyok arra, hogy európai lehetek, mert az elővigyázatosság elvét alkalmazok itt az Európai Unióban, és nagyon sok tagállam is így járt el. Hogyha Valóban meg akarjuk védeni azokat, akik leginkább kivannak téve a vírusnak, akkor a tagállamokat abban kell támogatnunk, hogy foglalkozási, foglalkozással jár, foglalkozásokra leginkább veszélyeztetett betegségként ismerjük el a COVID-ot. Köszönjük szépen! Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyol. Spanyolul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el azt, hogy nagyon örülök annak, hogy a biológiai ágensek, biológiai anyagok között felveszik majd a SARS-CoV-2-t. Viszont azt én sem tudom elfogadni, hogy a kollégák elmondták, hogy a hármas kategóriába kerüljön, nem pedig a négyesbe. Szerintem egyértelműen teljesíti a négyes kategória feltételeit. Másrészt pedig fontosnak tartom, hogy a megelőzés az összes emberre, az összes munkavállalóra vonatkozóan, ne csak azokra, akik kórházakban vagy laboratóriumokban dolgoznak. Természetesen a legmagasabb szintű védekezésre van szükség, de nagyon sok olyan más ember van, olyan munkavállaló, akik az életükkel, illetve a családtagjaik életével, egészségével játszanak, ezért fontos az, hogy őket is meg tudjuk védeni. Ne felejtjük el azt sem, hogy elképzelhető, hogy lesz majd egy második hulláma ennek a járványnak, tehát ennek lehet nagyon negatív hatása is, ne, vegy, ne felejtjük el azt sem, hogy a félelem, a védtelenség érzete milyen komoly pszichés hatással lehet. A munkahelyi védelem tehát azt kívánja, hogy a négyes kategóriába kerüljön ez a betegség a megelőzési terveket is ki kell dolgozni szerintem. Ne feledjük, hogy nagyon súlyos közegészségügyi problémát jelent, jelenthet ez a vírus. Aztán a fontosnak tartom azt is, hogy ezt a kérdést a munkavállalók és a munkaadók közötti tárgyalásokon is megbeszéljük. Köszönöm. Thank you. The next speaker would be Madame Lenoir, please. Madame Lenoir asszony a következő hozzászólunk. Köszönjük szépen. Hallanak? Igazgató úr, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy emlékeztetett bennünket arra, hogy munkavállalók egészsége és biztonsága mennyire fontos számunkra. Van egy kérdésem és egy válaszom. Válaszom a következő. Megerősítem, hogy a P4 norma szerinti védelem roppant komoly megszűjteseket jelent. Franciaországban például egyetlen egy laboratórium teljesíti a négyes kategória feltételeit. Olyan laboratórium, amely vírusokkal foglalkozik egész nap, ott elég a kettes kategória besorolás. A, hogyha a biztosok kollégiuma végül úgy dönt, hogy ha hármas kategóriába sorolják ezt, Roppant fontos, hogy a, a laboratóriumok az eddig működésüket fenntarthassák, és ennek ezt nem szabad ellehetetlenítenünk, azért erre oda kell figyelni. Yes. Asszák asszony a következő. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Igazgató úr, nagyon jó mindenkit látni. Köszönjük Olszon úrnak a részvételt. A vakcinagyártással és a laboratóriumokkal kapcsolatban Olszon úr említette, hogy a 3-asról 4-es kategóriába a sorolás kihatása lehet arra, hogy az európai laboratóriumok vakcingyártást végezhetnek el. A kínai kormány ezt a járványt hogyan kezelte, illetve a tájékoztatás ügyében hogyan járt Ahogy én látom, roppant fontos, hogy az európai laboratóriumok is lehetőséget kapjanak arra, hogy versenyezzenek a világ más laboratóriumaival az oltóanyag kísérletezésben és gyártásban. Persze, a különböző kormányzatok és az Európai Unió Biztons, a Bizottság, a Parlament megpróbált minden tőletelőt megtenni annak érdekében, hogy a járvány megfelelően kezeljék. De a megoldás oltóanyag és megfelelő kezelés nélkül elképzelhetetlen. Még egyszer tehát felteszem a kérdésemet. Az európai laboratóriumok lehetőségei az oltóanyag kísérletben és gyártásban hogyan változik, hogyha a 3-asból 4-es kategóriába soroljuk át a COVID-19-et. Köszönjük szépen! Az első foglalkoztatás ügy által uh, im, informálisan adottál gyermeket is megtekinthettük. Következik Mark Botenga. Hm. Botenga urat egyelőre nem halljuk. No, nothing. Okay, we'll... I will... sem halljuk. Majd visszatérünk önök. Rondinelli asszony. Addig is. fondamentale questa iniziativa della Commissione, ma vorrei evidenziare tre criticità circa la proposta. Köszönöm szépen a bizottság kezdeményezését. Azért eh, örülök, hogy a bizottság itt képviselteti magát, és szeretnék eh, felvetni egy-két dolgot. Szerintem nem lehet a hármas kategóriába sorolni ezt a biológiai anyagot, mert nagyon-nagyon fertőző, és nagyon súlyos a betegség, ami kialakul, és nincsen semmilyen kezelés, ami hatásos lenne, és nincs vakcina sem. Tehát így oltás és kezelés nélkül szerintem szükséges, hogy ez a négyes szintre kerüljön, a négyes csoportba kerüljön. Tudom, hogy én ez a munkaadó, hogy tudom én, hogy ez drágább lesz a munkaadók számára, de hát a dolgozók egészségének és az állampolgárok egészségének a védelme nagyon fontos. Időzítési probléma is van, ugye túl későn reagálunk, ezt nem csak én gondolom, hanem a tudományos közösség is azt mondja, hogy nagyon valószínű, hogy az elkövetkezendő ősszel nőni fog a fertőzések száma. Tehát fel kell készülni arra, hogy szeptembertől megugrik megint a fertőzések száma. A vírussal kapcsolatos kutatási tevékenységek fontosak. Ugye a bizottság azt mondja, hogy ezt ilyen kategóriában nem lehetne végezni, de a WHO márciusban ajánlásokat tett közzé, és ezek alapján is lehetne magasabb szintre sorolni ezt a vírust. Tehát kérdezem a bizottságot, hogy miért nem tette ezt meg, különösen akkor, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy nagyon magas a fertőzöttség szintje, nagyon magas a fertőzöttek száma, és mivel ennyire súlyos a helyzet, ennyire könnyen fertőződnek meg az emberek, minden tagállam számára lehető legmagasabb biztonsági standardot kellene előírni, biztonsági szintet. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Batenga urat újra megpróbáljuk. No, it doesn't work. Továbbra sem halljuk Botenga urat. Franszen asszonynal folytatjuk. Nem szeretném el is mételni mindazt, amit elmondtak a kollégák. Az világos, hogy a válság frontvonalában dolgozókat meg kell védenünk. Pár héttel ezelőtt küldtünk rengeteg kollega aláírásával Smith biztos úrnak egy levelet, amelyben felkérjük az Európai Bizottságot, hogy az európai társadalmi szociális párbeszédet és a szociális partnerek bevonását tartsák tiszteletben minden intézkedés meghozatala során. Első kérdésem, tehát hogy a szociális partnereket hogyan vontuk be ebbe a dossziéba, másodszorban pedig pontosan milyen érvekre épül ez a döntés, amely alapján besorolnák egy magasabb kategóriába a COVID-19 vírust. Köszönjük, Botenga úrat, még egyszer próbáljuk meg. Most úgy tűnik, hogy működik, igen. Franciául folytatom. Tehát minden második fertőzött itt Belgiumban munkahelyén fertőződött meg, ebből is láthatjuk, hogy mennyire fontos kérdés a hármas kategóriáról, amikor hogy beszélnek, akkor fel merült bennem, hogy valamiféle kezelést vagy vakcinát találtak? Mik a legfontosabb kritériumok? Ez elég fontos kérdés, hiszen ha azt mondjuk, hogy ez egy globális döntés, akkor az első az, hogy a teljes elemzést értsük és lássuk, hiszen elképesztő fontossága a bíró következményei lesznek ennek a döntésnek. Teljes átláthatóságra van tehát szükség ez ügyben. Másodszorban, hogyha nincsen átláthatóság, nincsenek más kritériumok, csak ami a melléketben szerepel, négy darab ilyen kritérium van. Tehát vagy találunk egy vakcinát, oltanyagot, és akkor rendben van, vagy négyes kategóriába kell, hogy soroljuk ezt, különben sértjük a szabályokat, hiszen ez a e járvány során mindannyiunkat a karanténba helyeztek, teljesen megállt az élet. Erre még nem volt senkinek az életében példa. Nézzük meg, hogy az irányelv mellékletében milyen kritériumok szerepelnek, hogyha vannak más kritériumok, akkor jó lenne, ha tudnék róla, mert ezek alapján egyértelmű számra döntés. Köszönjük utolsó hozzászóló a második, kérdések második körében. Manders úr, és aztán Olszon úr fog válaszolni. Manders kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretnék technikai részletekbe bocsátkozni, de válsághelyzet van, és de nem csak egészségügyi, hanem gazdasági válsághelyzet is. Éppen ezért három megjegyzésem lenne. Rugalmasságra van szükség, ahhoz, hogy az európai a globális szinten is versenyképesek lehessenek. Annak érdekében, hogy a koronavírussal szembeni vakcinát, oltanyagot, kezelést megtaláljuk. A COVID-19 és kapcsolódó vírusok, hogy pontosabban fogalmazzak, mert most COVID-19-ről van szó, lehet, hogy jövő héten COVID-20 lesz, ki tudja. Ezért tekintsünk a jövőbe. A COVID-19 nem csak embereket, hanem az állatokat is megfertőzheti, és ez fordítva is igaz, tehát eh, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Köszönjük szépen! és valahogy de Suter asszony eh, eltűnt a listámról, ezért megadom neki ezt, hogy parancsoljon. Köszönöm szépen, nagyon kedves ez öntől. Igazgató úr válaszait köszönöm. Én magam is orvos vagyok minden este nyolckor tapsolunk az egészségügyi dolgozóknak, de nem adjuk meg nekik a lehető legnagyobb fokú védelmet. Elhangzott. Valóban a laboratóriumok számára ezek döntések költségül is járnak, ezért némi rugalmasságra szükség lehet. A vakcina nem az egyetlen kritérium, de mégis egy nagyon fontos kritérium a meghatározás során hogyha megtaláljuk a vakcinát, még mindig át lehet sorolni négyesből hármasba. Miért nem választanánk ezt az utat? És még van egy kiegészítő kérdésem, röviden. Minden munkavállalót védenünk kell, az egyes és hármas mellékletet egyébként tavaly frissítettük, tehát nem csak az egészségügyben dolgozókat, hanem a csomagszolgálatoknál dolgozókat, vagy a boltokban dolgozókat is hasonlóan védeni kell. Tehát ha a kockázatelemzés azt mutatja, hogy nagy a kitettségük a biológiai ágnossal szemben, akkor őket is eh, vegyük ennek a hatája alá. Köszönöm szépen a kérdések második sorát, ezzel lezárom, és Olson úrnak adom meg a szót, a válaszadásra parancsoljam. Uh, please come back to me in that case. I think that this... Uh, sorry, Mr. Olson, my mistake. Elnézést kérek Orszan úrtól, az én hibám, nem tudom, hogy ezt hogy történt, de Rafászka asszony is kimaradt a hozzászólók köréből, aki most küldte el az információt, hogy szólni kíván. Tehát elnézést kérek Orszan úr, először gyorsan még megadjuk Rafászka asszonynak a szót. Pan Olson, udzielając odpowiedzi w ramach pierwszej... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdés közben, körben is feltettem kérdést. Eljárási kérdésekről is beszélnünk kell. Ugye a bizottságnak nincs más választása ebben a helyzetben, ha jól értem, mint hogy ezt a sürgősségi eljárást alkalmazza, és a szakértők véleménye elég egyhangú volt, tehát inkább a dilemma, hogyha nem tévedek, tehát hogyha jól értem, amit mondott, akkor a dilemmájuk az volt, hogy a kettes szintre csorolják ezt be, ami engem nagyon meglep, vagy a hármasra. Tehát eredetileg föl sem merült a negyedik, és a döntés végül az lett, hogy a harmadik szintre kerül a COVID-19. Én megismétlem, amit az előttem szólók elmondtak, mert ugye látom, hogy még mindig vannak aggályok a besorolásra vonatkozóan. A kérdésem a következő. Ebben a nagyon nehéz helyzetben. Ugye igen, meglepő helyzet alakult ki. Nem kellene egy különleges eljárást alkalmazni az ilyen rendkívüli esetekre, rendkívüli helyzetekre? Tehát még ez a sürgősségi eljárás, amit alkalmazunk, is túl lassú, túlságosan időigényes, és nem tudunk jól reagálni az ilyen sürgős helyzetekre, amelyek ennyire gyorsan hirtelen jelennek meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és most akkor megadom a szót Olszon úrnak a bizottság képviseletében, és elnézést kérek a kis kavarodásért. And, and... Semmi probléma, elnök asszony, köszönöm szépen a nagyon sok érdemi kérdést, és észrevételt. Szerintem ami a legfontosabb, amit el kell mondani, az az, hogy ez az eljárás, és így Danielson képviselőnek is válaszolok, ugye az alapján indult be, hogy a biológiai anyagokkal foglalkozó szakértők véleményét vettük figyelembe a tagállamokban. A szakértők egyhangú véleménye az a határozott üzenet volt, amit említettünk ebben az esetben. Az elővigyázatosság ugye a kétség esetén merülne fel, de hát hogyha ezek a szakértők egyhangúak voltak, és a WHO véleménye is az, hogy a harmadik csoport felé haladjunk, ugye a SARS-CoV-1 esetében ez világos volt, nem, akkor nincs kétség afelől, hogy ebben az esetben is ugyanezt kell tennünk, és mondom még egyszer, hogy a szakértők is egyhangúak voltak. Tehát a bizottság ezért lépett, ez az eljárás, tehát ezt indítottuk be. Ahogy önök felhívták, vagy nagyon sokan önök közül felhívták arra a figyelmet, hogy a parlamentnek is természetesen meg kell vizsgálni ezt a javaslatot, ez rendben van, mi csak az eljárást követtük. Azt hangsúlyoznám, hogy nagyon világos, hogy egy kérdésre válaszoltam, ugye az a kapcsolatban, hogy a hármas vagy negyedik kategóriába soroljuk be, ugye nem volt gazdasági jellemzés itt, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, tehát nem gazdasági érveket vetünk figyelembe. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogyha valami a négyes szinten van, akkor a negyedik szinten működő laborok foglalkozhatnak ezzel, ez fel, tehát ez így van, azt hiszem, hogy ezt nem kérdőjelezhetjük meg. Viszont nagyon kevés ilyen labor van. Tehát ha valaki például az ebola vírusra szeretne oltóanyagot, a vírus ellen szeretne vakcinát, oltóanyagot kidolgozni, akkor csak bizonyos laboratóriumok tehetik ezt meg, amelyek megfelelnek a negyedik kategória által előírt feltételeknek. A bizottság, én is, a szakértők is mind-mind ezt hangsúlyoztuk. Nagyon keményen dolgozunk a szociális partnerekkel, az EU-osával annak érdekében, hogy útmutatásokat dolgozzunk ki, hogy az irányelveket frissítsük, hogy a rákbetegséggel kapcsolatos munkát is folytatni lehessen, és nagyon nagy támogatottságot élvez ez a folyamat az, hogy a harmadik csoportba kategorizáljuk ezt, és nem a negyedikbe, ahogy javasolták, ez egyáltalán nem kérdőjelezi meg a bizottság elkötelezettségét, azt hiszem, ezt önök is tudják. Többen is említették, hogy nem kellene elemeznünk, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a járványok kezelésére vonatkozóan. Ez egy nagyon-nagyon fontos és hasznos kérdés, nagyon jó kérdés. Biztos vagyok benne, hogy Schmidt biztos is leszeretne majd ülni, tárgyalni önökkel a témában, tehát szükség van erre, igen. Mi is dolgozunk ennek az előkészítésén, és egyébként a szociális pilléről szóló közleményben már benne is volt mindez. Hogy visszatérjek a kockázatelemzés kérdésére. Ha a csúcs szakértők véleményét kérdezzük, akkor ők mindig azt mondják, hogy a hármas csoport, a hármas beszorolás az már eleve nagyon-nagyon erős, tehát nagyon szigorú intézkedésekkel jár. Tehát itt nagyon sok intézkedést kell meghozni, nagyon magas intéz, szintű intézkedéseket, nagyon profi berendezéseket, eszközöket, védelmet kell felhasználni. Szerintem inkább itt a kérdés az az, hogy következetesek vagyunk-e a besorolásunkban, vagy sem tehát a szakértők véleményének megfelelően, és az előző, a vírusok, korábbi vírusok besorolásával kapcsolatban, tehát hogy ezekkel legyünk következetesek, ezért helyeztük ezt is a harmadik kategóriába. És köszönöm az elnök asszony türelményt, türelmét, ezt az irányelvet még ugye nem fogadták el, tehát amit mondok itt, az feltételes, gyakorlatilag egy kicsit előrevetítem a politikai vezetők döntését, Úgyhogy köszönöm a figyelmüket, és kérem, hogy nyugodtan figyelmeztessenek, ha valamit nem válaszoltam meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Olszen úr. Nagyon sok kérdésünk volt, és bizony nem kaptunk minden kérdésre maradéktalanul választ. Ez talán azért is lehet, mert ön elég nehéz helyzetben van. Illetve még mindig csak egy vázlatról van szó. de azért azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hasznos volt ez a mai ülés, hiszen végre hallhattam az Ample szakbizottság tagjainak kétségeit, kételjeit, kérdéseit. Nem értenek feltétlenül egyet azzal, hogy milyen besorolást kapott a SARS-CoV-2. Világméretű járványról van szó, ezt éljük meg. Hasonló helyzetben, helyzetben az emberiség még nem nagyon volt, és azt gondolom, hogy erre reagálnunk kell a jogszabályi szinten is. Vannak olyan emberek, akik a mi döntéseinken, akiknek, akiknek élete, vagy sorsa, vagy egészsége ezen múlhat, tehát meg kell védenünk ezeket az embereket, ezeket a munkavállalókat. Nagyon-nagyon fontos ez, nagyon fontos, hogy a COVID-19 végül milyen besorolást kap majd. Remélem, hogy a bizottság figyelembe veszi majd az Európai Parlament képviselőnek kételjeit, kétségeit, kérdéseit, amikor a végleges döntést meghozzák. Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm azoknak is, akik itt voltak a teremben, illetve azoknak is, akik otthonról kapcsolódtak be az ülésbe. Remélem, nem sokára találkozunk ismét. Viszontlátásra!